a kérdések, amelyek nem kaptak választ, írásban kerülnek megválaszolásra. Két dolgot szeretnék elmondani, hogy október 15-én a jogi bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy elfogadhatónak tartja Roberta Fiori volt európai parlamenti képviselő jogi mentességét mert 2009. április 7-én és 2009. augusztus 24-én történt események tükrében ezt továbbítottuk az olasz hatóságoknak. A néppártól további